Good afternoon, and thank you. I'm sorry I'm a bit late. Üdvözlök mindenkit, elnézést, hogy későn uh, kezdünk, mert késtem. Az Egyesült Királyságból késett a repülő. Remélem, hogy nem ez volt az első lépése és az első jele annak, hogy kevésbé leszünk összekapcsolva a kontinenssel. Akkor inkább beszéljünk a napi rendről. Elnöki bejelentések, közlemények, úgy mindenki tudja, hogy interneten lehet követni, követni az ülést, készítünk newslettert is, és az e-meeting linken lehet megtalálni a, az ülésnek a dokumentumait. A előző ülésnek a jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintem, hogyha az ülés végéig ezzel kapcsolatban semmilyen megjegyzést nem kapok. Első lényegi pont kompromisszumos módosító indítványok vizsgálata irányelv javaslata vonatkozóan vámjogszabályok megsértésére és vámjogi szankciókra vonatkozó uniós jogi keretről van szó. Kállász az előadó, és már meg is adom a szót. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Tíz kompromisszumos módosító indítványt állítottunk össze. Ezek ugye a vállalkozások nem alapvetően meg akarják megsérteni a szabályokat, az általános környezetét vizsgálni kell a vámjogszabályok megsértésének. A kompromisszumos módosító indítványok a tagállami aggályokat rendezik, a rugalmasság és arányosság tekintetében, és lehetőséget adnak arra, hogy büntetőjogi szankciókat alkalmazzanak, amikor annyira súlyos az eset Az eredeti javaslatomhoz képest már nagyon hosszú utat jártunk be, más frakciókkal kompromisszumos módosító indítványokat állítottunk össze. Pénzügyi küszöb a nem büntetőjogi és büntetőjogi szankciók között sok tagállamban érvényesül ez, az EP tanulmánya szerint. Két olyan kompromisszumos módosító indítvány van, ahol még nincs megállapodás, az, eh, mind a kettő a szankciók mini szankciók eh, mértékére vonatkozik. Én, az én javaslatom az, hogy határozzuk meg a minimumot. A 150 euró az aránytalannak tűnik sok esetben. Hogyha nincs semmilyen minimum, vagy alacsony a minimum, azzal lehetne kezelni ezt a problémát. Viszont a minimum és maximum szintek, amiket én a súlyos jogsértés esetére javasoltam, ezeket szeretném, ha megtartanánk, ez fontos lenne, mert annak nincs értelme, hogyha az enyhe és súlyos jogsértés megkülönböztetjük, viszont ha nincs minimum szint a súlyos jogsértésre vonatkozóan. A szintek tekintetében, tehát miért 50 és 100 százalék ez a tartomány. Ez a gyakorlat a tagállamokban jelenleg, amikor ilyen kritériumokat alkalmaznak, vám fizetés elkerülése tekintetében. A 50% az elégséges rugalmasságot biztosít a tagállamok számára. Hogyha túl sok rugalmasságot biztosítunk, akkor az a kockázat merül föl, hogy nagyon nagy lesz a különbség az egységes piacon a cégek helyzete tekintetében. Remélem, hogy ezt a végső témát is meg tudjuk oldani, és így a szakbizottsági szavazás kedvező lett. Nagyon sok munkát végeztünk, már ezt mindenki nevében mondhatom ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm. Antonia vagy Roberto fog először beszélni? Roberto Mazzola, tessék. Nem. Kicsit tovább léptem. Roberto Mazzola. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Kajának. Kiváló munkát végzett, hogy javítsa ezt a javaslatot, és az árnyék előadók véleményét próbálta a lehető legnagyobb mértékben bevenni. Nem titok, hogy súlyos fenntartásaink voltak, nekem is személy szerint az eredeti bizottsági javaslattal. Nagyra értékeljük az erőfeszítéseket, hogy egy pártok közötti frakciókon átnyúló megállapodás születhessen. Az előadó is tudja, hogy még vannak aggájaink. A szubszidiaritás elvéhez kapcsolódik ez elsősorban. Továbbra is szeretnénk, hogyha a tagállamok és azok illetékes hatóságai rugalmasságot kapjanak. Ugyanakkor biztosítva azt, hogy legyen egy streamlining lehetőség is a szankciók és a jogsértések tekintetében a minimum szankciót a kisebb vámjogsértések esetében megszüntetnénk, főleg amikor az el, elkerült vámi fizetésre vonatkozik ez. Ez a kkv számára és a magánemberek számára nagy különbség lenne, és ők követnek el legnagyobb valószínűséggel vámfizetés elkerülését. Mi úgy gondoljuk, a frakcióm úgy gondolja, hogy a vámjogsértések és szankciók tekintetében a tagállamok esetenként kell, hogy döntsenek. Ezért továbbra is fontosnak tartjuk, hogy a maximális rugalmasságot biztosítani kell ezen hatóságok számára, hogy megfelelően ellássák a munkájukat. Ebben a fázisban a jogalkotási javaslat tekintetében még nem akarunk összeállítani egy kívánságlistát, hogy mit szeretnénk látni, mint az eredménye ennek a javaslatnak. Most már majdnem végleges a szöveg, néhány frakció aggály tükröz. Ugyanakkor még pontosítani kell a szöveget kisebb módosításokkal ahhoz, hogy tovább tudjuk vinni a javaslatot. A tagállamoktól fog függeni természetesen a tanácsban, hogy ez milyen jövője lesz a javaslatnak. A frakciónk várja a végleges kompromisszumos szöveget, az utolsó pontosításokat azért, hogy dönthessünk a szavazásunkról a szakbizottságban. Folyamatos kapcsolatban állunk az előadóval, és továbbra is így fogunk eljárni. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani az előadó és a kollégák szándékáért, mert igyekeznek legalábbis többségi konszenzust kialakítani a szakbizottságban. Köszönöm. szocialista frakció nevében ki fog felszólalni? Sina nincs itt. Akkor Dantan képviselőt hallgatjuk meg. Köszönöm. A mi véleményünk szerint a bizottsági javaslatot nem fogadtuk volna el, és forum shoppingnak tekintjük ezt, tehát nem látjuk az igényét ennek aggályos számunkra a szubszidiaritás kérdése. Mindezt előre bocsátva, néhány néppárti javaslat, a minimum szankciók küszöb, vagy a nulla, úgy gondolom, hogy nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára. Most elemezzük ezt a javaslatot, hogy esetleg tudjuk-e támogatni. Az én aggályom az, hogy még mindig elfogadjuk az előfeltételt, vagyis hogy az Európai Unió kell, hogy döntsön a küszöbről, ami ma lehet, hogy nulla, de a jövőben esetleg nem lesz nulla. Tehát lehet, hogy most elfogadjuk ebben a javaslatban a nullát, de lehet, hogy a jövőben megemelik. Szerintem erre nagyon oda kell figyelni. A digitális világban, ugye a digitális egységes piacot emlegetjük állandóan. A digitális világban az emberek az EU-n kívülről is online vásárolnak valamit. Hogy például az Egyesült Államokból vásárol valaki valamit, és ez 200 euró fölött van, akkor ez nem biztos, hogy a vám elé kerül, és ezért több büntetés lehet előjönne. A néhány szocialista javaslat, ami szerint például 750 erről legyen a minimum büntetés, erre nagyon oda kell figyelni, hogy itt mit teszünk, mert egy abban a valószínűtlen esetben, hogy a Brexit megvalósul néhány hét múlva, akkor például, ha az Egyesült Királyságból vásárol valaki valamit, akkor is érvényesek lesznek ezek a szabályok. Én mindig nem látom annak bizonyítékát, hogy szükségünk van erre a javaslatra, ez az elsőleges aggályom. Ezzel együtt a néppárti javaslatot a minimum szankciók tekintetében vizsgáljuk, megvizsgáljuk, hogy tudjuk-e támogatni. De ahogy mondtam, még mindig az elsőleges aggályunk, hogy egyáltalán szüksége van -e erre az egészre. Well, all look forward to seeing your $200. Elnök. Hát akkor szeretnénk látni ezt a 200 dolláros alsógatyát. A guét képviselje itt valaki most, nem? Zöldeket? A zöldek képviseletében kíván-e valaki hozzászólni? András Schwab. Not from the Greens, no. Thank you so much, Chairman. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. Két pontot szeretnék hozzátenni. Úgy gondolom, hogy el kell mondanom azt, hogy az Európai Bizottság a WTO bíróságának döntése után nem tehetett mást, mint azt, hogy javaslattal él. There's something very strange going on with the translation that on channel 2 it's Valami nem működik a tolmácsással. A kettes csatornán nem az angol jön. Lengyel? Nem. Elnézést, András. We're not going to sanction you. Is that better? Can we try again? No, that's still Polish coming in my ear, not English. Az én fülembe még mindig lengyel szavak jönnek. Yes, that's better. Thank you. Hát- Rendben, akkor kezdjük újra, András. A néppárt nevében szólasz ugye, és nem a zöldek nevében. Vielen Frau Most akkor még egyszer. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság a WTO bíróságának döntése után nem tettett mást, mint hogy javaslattal él arra, hogy a vám e jogot, a vám e szankciókat módosítsuk, az is egyetemű volt, hogy, ez, hogy a tagállamok nem igazán fogják lelkesen fogadni ezt, és az is meglepő az, hogy az Európai Bizottság ezt a javaslatot hogyan terjesztette elő. Úgy gondolom, hogy a jelentés készítője valóban sokat tett azért, hogy kompromisszumot sikerüljön elérni, egy olyan kompromisszumot, amely a kiinduló pont miatt is fontos volt, és ez nem igazán volt önkéntes. Az Európai Bizottság is itt volt a szabizottságban, és beszélt arról, hogy mit szeretnének. Én a frakcióm nevében azt mondom, hogy nem igazán tudjuk, hogy a stratégia miben fog állni. Úgy gondoljuk, hogy a vámjog esetében a tagállamok illetékesek, és azok a javaslatok, amiket a bizottság tesz, azok azoknak elfogadhatónak kell lenni a tagállamok számára, én ezt nem látom most. Nagyon fontos az, hogy egy fontos lépést tegyünk ez a javaslat szempontjából. So I think I heard a quest... Elnök. A néppáti koordinátor kérdése tehát az, kérése, hogy a vámügyi biztos jöjjön vissza ide a szakbizottság elé, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk tekintettel az uniós vámkódexsel kapcsolatos kérdésekre, a delegált aktusokra, ennek tényleg volna értelme. Úgyhogy majd a koordinátorokkal még beszélünk erről. Van-e még valaki, aki hozzá szeretne szólni? anyone from the commission wanting to speak? A bizottság képviseletében van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni a témához? Parancsoljon, parancsoljon, bizottság. Köszönöm a szót, elnök asszony. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy érdeklődéssel és elégedettséggel konstatáljuk azt, ahová eljutottunk ebben a nehéz témában. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon nehéz ez a téma, és feljegyeztem, hogy a koordinátorokkal eszmecserét fog folytatni, azzal kapcsolatban, hogy esetleg a bizottságot ismételten meghívják ide. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Illetve van egy csomó kérdés, amivel az érintettek bombáznak minket a vámkódex témájában. Például az EU-n kívül nem lehet autót bérelni, és az EU-ba jönni vele, hogyha az ember nem EU állampolgár. Ez egyszerűen döbbenetes hiszen már úgy gondoltuk, hogy évek óta lehetséges volt ez. Úgyhogy szeretnénk részletekbe betekinteni a bizottság részéről. Kárász asszony parancsa. Túl sok kiegészíteni valóm nincsen, mert tudom, hogy mi a helyzet, és a két kompromisszummal még foglalkoznunk kell, úgyhogy majd a végleges javaslattal később állunk elő. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor nézzük a következő napi rendi pontunkat. A kompromisszumos módosító indítványok megvitatása a 2010 es költségvetés mandátumának megvitatása trialógus. 19 módosítót nyújtottak be holnapi szavazásra, és vannak kompromisszumok, amelyek váratnak magukra. Jákon Szári asszony parancsoljon. Eh, heti alkuun lämpimät kiitokset varjoisi. Köszönöm a szót. Először is köszönet az árnyék jelentéskészítőknek ezért a fantasztikus együttműködésért. Ahogy ezt az elnök asszony most megemlítette, való igaz, 19 módosító született, 5 kompromisszumba sikerült őket terem, tömöríteni. Véleményem szerint nagyon jó kiegyensúlyozott eredményre jutottunk és ami a véleményeket illeti, megállapítottuk, hogy ami az Európai Unió 2017-es költségvetését illeti, a körkörös gazdaság támogatása lelt, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy a fogyasztóvédelem hogy áll, hogy megfelelő szabályokkal rendelkezünk-e. Ez olyan terület, mármint a fogyasztóvédelem, amire nagyon oda kell figyelni. Széles körül volt az egyetértés abban, hogy a KKV-k eh, szerepét fel kellett vetni. Megfelelő finanszírozáshoz kell hozzáférniük, még egyszer köszönet tehát az árnyék jelentés készítőknek. Thank you. And now, and... Köszönöm. szépen, Antonio. Sobre el informe, gracias Presidenta Iaconsari. Eh, primero... Köszönöm szépen. Uh, Jakonszári jelentése szeretnék hozzászólni. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy a konszenzusra törekedett, hogy egy, egyensúlyban van a szöveg. Szeretnénk a Költségvetési Bizottságnak elmondani azt, hogy számunkra mi fontos a belső piac a fogyasztóvédelem szempontjából. Az eredeti szöveg jó kiinduló pontot képezett, és úgy tűnik, hogy sikerült a legfontosabb árnyalatokat megfogalmaznunk. Fontosnak tartjuk azt, hogy a kettes bekezdés szellemisége megmaradjon. Itt utalunk más szakbizottságok munkájára, de a nemzetközi szerződésekre is az egyes bekezdésre is szeretnék majd utalni, itt lesz majd egy módosító is. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy a fogyasztóvédelmi szervezetek hálózata, a belső piaci fórum, a 7-es, 9-es bekezdések ez a jelentésben. Nem szabad elfelejteni azt, hogy milyen életékesség van a fogyasztóvédelem területén. A kettes bekezdésben utalnak a körforgásos gazdaságra, Nagyon aktuális ez a téma még mindig, sőt egyre aktuálisabb lesz, és az Európai Parlamentnek mindezt támogatnia kell. Köszönetet mondok minden kollégámnak, akik foglalkoztak ezzel a jelentéssel. Dalton kollega, köszönöm szépen, Viki. Ezzel kapcsolatban, bár nem nyújtottunk be módosítót, úgy gondoltuk, hogy a jelentéstevő majd figyelembe veszi a javaslatainkat a plafonokkal kapcsolatban, de úgy tűnik, hogy ez nem történt meg, ezért nem tudjuk ezt támogatni. Egy kicsit nehéz ez a költségvetési jelentések eljárásával kapcsolatban, mert alapvetően mi nem ellenezzük azt, hogy legyen ilyenfajta költségvetési elkülönítés a belső piac területén, de a probléma az az, hogy minden szabizottság egyfajta kívánságlistát helyez el, hogy mire akar költeni extra, és igazából itt van az új, az a régi probléma, ami már mindig is itt volt, hogy egyre több pénzt költünk el, és nem igazán kapjuk a legjobb értéket a pénzünkért. Tehát ez a baj az eljárással, és hogyha ezt nem ismerjük fel, hogyha be plusz pénzt adjuk ki, adunk ki a belső piacra, akkor lehet, hogy mások tudunk megpróbálni kiadni ezt nem tudjuk elfogadni, mert úgy gondoljuk, hogy itt fenntartjuk a régi rendszert, hogy csak pénzt kérünk, olyan pénzt, ami az adófizetéktől származik. Nem rossz a jelentés, de mivel nem vették figyelembe a mi pontunkat, ezért nem tudjuk ezt támogatni. Dieter's not here. Dieter nincs itt az Alder részéről. A Goa nevében, vagy a Zöldek, vagy nem megkívánna valaki beszélni vagy valaki más kívánna szólni, de ha nem, akkor visszatérünk Szári asszonyra. Jó, kiitoksia ja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két oka van annak, hogy nem tudjuk figyelembe venni az ECR javaslatot. Először is módosító indítvány nem volt, ezért nehéz ezt a témát befogadni, bevonni a vitákba. Másodszorban pedig részletesen kell beszélni erről a témáról. A költségvetés megfelelően rugalmas kell, hogy legyen. Ez nem azt jelenti, hogy több pénz fog rendelkezésre állni. Az jogos, hogy ezt valahogy pontosítani kéne ezt a kérdést, de a legfontosabb ok, hogy semmilyen módosító indítványt nem nyújtottak be. Köszönöm. Thank you. So we are... Köszönöm szépen. Holnap fogunk erről szavazni. I'm going to move on and we are running a bit ahead of time. Egy kicsit előre szaladtunk. Itt van már Zulosz úr. Mielőtt Markó még kezdenénk, 5 percet adnék arra, hogy megérkezzenek az ennyi jelentéstevők. Nikolász, Éva, te vagy Emma, te vagy Éva, hát akkor mindenki itt van. Márko Zuló a jelentéstevője az online tartalmak határokon át történő hordoztóságával kapcsolatban a belső piacon, hogy elmagyarázzam ezt, hogy mit is jelent, ez az, hogy a digitális tartalmainkat vihetjük magunkkal, amikor Európában utazunk. Márko, vélemény tervezetedről van szó, kérlek, szólj hozzá. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony a bizottság által javasolt eh, rendelet lényege, hogy garantálni kívánják az egész EU-ban az online tartalom határon átnyúló hordozhatóságát. Ez rövid javaslat, úgyhogy az én eh, véleményjavaslatomban is arra korlátoztam a véleményemet azokra a pontokra, amelyeket véleményem szerint a bizottság javaslatában pontosítani kell. Először is egy pénzbeli kifizetés feltétel kell, hogy legyen annak, hogy a szolgáltatót kötelezni lehessen a hordozhatóságra. Ebből következik, hogy meg kell hasonlít, meg kell határozni a fizetőnek a székhelyét, lakhelyét, mert így lehet elkerülni a visszaéléseket ebben a szektorban. Hasznosnak tartom, hogy a nem fizetős tartalomszolgáltatókat kivegyük a rendelet hatájából. Szerződés nélkül a szolgáltatónak nincsenek elégséges és megbízható adatai a felhasználó lakhelyének a meghatározására. Továbbá azt is figyelembe kell vennünk, hogy a határok lebontása érdekében, aminek a célja, hogy a már megvásárolt javakat, szolgáltatásokat a polgárok határok nélkül élvezhessék, figyelembe kell venni, hogy vannak érdekütközések. Ebben az esetben figyelembe kell venni a szerzői jogvédelmét, és a pénzügyi fenntarthatóság szempontokat is az európai audiovizuális szektor tekintetében, ami lehetővé teszi a kulturális kínálat diversifikálását, ami mindenképpen szolgálja a lakosok érdekeit. Ezért a határon átnyúló hordozhatóság nem szabad, hogy egy európai licenszé váljon. A, hat, a lépéstől három évre évet el elteltével ellenőrizni kell, hogy a nem okoz-e problémát ez a szerzői jogdíjak tekintetében, vagy túlságos visszaélése nem ad lehetőséget egyik vagy másik oldalon. A rendeletben pontosabban meg kell határozni a lakhely szerinti tagállamot, azért, hogy ne legyen joghézag, ami alapján ki lehetne esetleg játszani magát ezt a rendeletet. Mivel a szokásos lakhelynek többféle definíciója van, ezért a rendeletben szerintem meg kell határozni, hogy mik azok a kritériumok, amelyek alapján egyértelműen meg lehet hat- határozni a hordozhatóság szempontjából a lakhelyet. Továbbá a bizottságot meg kell bízni, hogy a kritérium listát felhatalmazáson a jogi aktuson keresztül határozzák meg, azért, hogy legyen konzultáció a fogyasztói és az ipari képviselőkkel is. A lakhely szerinti tagállam meghatározása egyértelmű kell, hogy legyen, azért, hogy egy lakos ne követelhesse azt, hogy elismerjenek számára a lakhelyet több tagállamban. A lakhely ellenőrzése a szolgáltatás nyújtásakor, de azt követően folyamatosan, de nem állandóan lehetséges kell, hogy legyen. Azért, hogy ne legyen túlságosan invazív a fogyasztói adatok ellenőrzése. A hordozhatóság nem korlátozható néhány napra. Azért, mert pontosan azoknak a dolgozóknak, vagy azoknak az embereknek az érdekében, akik nyaralás, vagy munka érdekében, vagy tanulás érdekében mennek külföldre, például az e- Erasmusos diákok, őket célozza meg alapvetően ez a rendelet. A tartalomszolgáltatók, akik pénzfizetés, kompenzáció nélkül nyújtanak tartalmat, a határból őket ki kell venni, de természetesen a rendelet szabályait be kell, hogy tartsák. Vagyis a a lakhely szerinti tagállam ellenőrzést lehetővé kell tenni számukra is, pontosan azért, hogy a digitális tartalmak jogosultjai jogai ne sérüljenek. A Online tartalomszolgáltatási szerződéseket át kell alakítani, hatékony ellenőrzési rendszert kell kialakítani. Ezért 6-ról 12 hónapra kéne bővíteni a rendelet hatályba lépésének a határidejét. Ezek az általános módosítási javaslataim. Nagyon szívesen meghallgatom az árnyék előadók és a kollégák véleményét, már csak azért is, mert úgy gondolom, hogy a jelentés, jelentés az eléggé befogadó, és a Júri Szakbizottság számára fontos, hogy egy erős, jó szöveget tudjunk adni. Köszönöm. Thank you very much. Elnök, köszönöm szépen. Éva Pánova nevében Ledzola asszony. Köszönöm. Éva Paunovát eljöttesítem, aki a Népáti árnyék készítőjének a témának. Éva, szeretnék megköszönni Culló úrnak, a jelentés készítőjének a nagyon jó véleményt. Nagyon jó irányba halad, mert célzott eszközre van szükségünk, amely a, az egységes piacon a hordozhatóságot biztosítja, hogy ne kelljen senkit meggyőzni arról, hogy a ö, hordozhatóság legyen az új norma. Kötelező ö, díj, ez gyakorlatilag nem szerződésnek tekintendő ezen jogi szöveg szempontjából. Egy másik tény az, hogy ha elkerüljük az állandó IP ellenőrzést, ez nem lett megoldás. Az előadó még azt is elmondta, hogy a rendeletben legyen egy opt-in lehetőség, ennek utána kell nézni, hogy előfeltételként tudjuk azt, hogy az online tartalmakat biztosítani lehet-e, hogy a rendelet hatáján belül maradjunk. Ha ezzel az opcióval élnek, de nem sikerül utána nézni annak, hogy hogy történik mindez, akkor gyakorlatilag a jogdíja rendelkezőknek el kell számolni emiatt. Aztán meg kell vizsgálni, hogy az opt-in-nál mi a helyzet, hogy vagy-vagy, vagy pedig semmi választási lehetőség nincs. A legfontosabb pontja a rendeletnek az ellenőrzési folyamat, amelynek egyszerűnek kell lennie mind a fogyasztó számára, mind a szolgáltató számára. Olyan rendszere van szükségünk, amely könnyen érthető és amely működik. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy a már létező technológiák, amelyeket a címek keresésére használunk nagyon sok szolgáltatás esetében, mások esetben nem elegendő a lakóhely megalapítására. Ami a hatályba lépést illeti kompromisszumot szeretnénk a 6 és a 12 hónap között. Éva szeretne köszöntet mondani mindenkinek, és várja az együttműködést a jelentés készítővel és minden kollégával ebben a fontos témában. Köszönöm. Nicola Dante. Nicola Dante parancsoljon. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen eh, Zulló kollégának eh, a eh, jelentést. Én úgy gondolom, hogy nagy lehetőség ez számunkra, a hordozhatóság. Mi már az eredeti eszmecsere idején erőteljesen támogattuk a bizottsági kezdeményezést, a, mely nagyobb lehetőségeket biztosít az európai fogyasztóknak a különböző ö, szolgáltatások kihasználására. Az elkövetkezendő hetekben szeretnénk javítani a szövegen, a rendeletben, a tanács már az elmúlt hónapokban foglalkozott ezzel, és mindent meg szeretnénk eh, tenni annak érdekében, hogy a fogyasztók teljes mértékben minden lehetőséget kihasználhassák a hordozhatóságnak, természetesen visszaélések nélkül, ugyanakkor védve a fogyasztók magánszféráját is. Tehát meg kell találni megfelelő egyensúlyt a között, hogy eh, a eh, korlátokon túlléphessünk, de ugyanakkor ne segítsük elő a túlkapásokat, a visszaéléseket sem egyesek részéről. Ami a kommunikációt illeti. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb téma, amivel foglalkoznunk kell az elkövetkezendő hetekben, és ahol a tanács is jó munkát végzett, az az állandó lakóhely definíciója. A rendeletnek ez nagyon lényeges része, és maga a jogi definíció is gyakorlatilag ezen alapul. Az egyes országok jogait védendő. Úgy gondolom, jó munkát végzett a tanács is ebben a témában, és ami a kritériumokat illeti, szerintem itt könnyen ö, alkalmazhatókra van szükség, hogy a lehető legnagyobb bizonyossággal meg lehessen állapítani az illetők ö, állandó lakóhelyét, ö, akik ilyen jellegű szolgáltatásra vesz, ö, vesznek részt. maximálisan megpróbálunk javítani ezen az elemen. Mert ha világosá válik, hogy hol lakik valaki, akkor további problémák is csökkennek, ami például az időt illeti, mert ha valaki például valamennyi ideig külföldön él, és mondjuk egy időkeretet kell meghatározni számára, szerintem hiba lenne például. Például, hogy hogyan találjuk meg azokat, akik más országokból érkeznek, e, ez a magánszféra sérelme lenne. Úgyhogy tényleg nagyon fontos e, a lakhatás meghatározásának kérdése. Aztán van még egy másik terület, ahol szerintem további e, munkára van szükség. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdése a bizottság részéről különböző kritériumokra van szükség, megint csak a lakhatást illetően, mert ezek, ennek új formái is lehetnek már, ami az állandó lakóhelyet illeti. Tehát nagyon világosan, nagyon egyértelműen kell ezt a rendeleten belül tisztázni. Úgyhogy ezeken kell még elgondolkodnunk az elkövetkezendő hetek során. Ma még nincs egyértelmű válaszunk pedig lehet, hogy jó lenne, hogyha a parlament tudna bizonyos kritériumokat már felmutatni, de úgy gondoljuk, hogy nagyon hasznos lenne, hogyha valamilyen rugalmassági elemmel kiegészülne ez. Aztán, ami az utolsó módosítókat illeti, az ingyenes szolgáltatás nyújtók kérdése, az opt-in nagyon fontos lehetőség, ezt meg kellene tartani ugyanolyan kritériumokkal, mint a fizetés ellenében nyújtott szolgáltatások esetében. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha ilyen lehetőség megnyílna a sok szolgáltató számára nagyon sok országban, ahol ilyen tartalmakhoz ingyen hozzáférhetnének, nyilván tiszteletben tartva azokat a kritériumokat, amelyek a fizetésköteles szolgáltatásokra vonatkoznak. Végül úgy gondolom, hogy szükség lenne külön erőfeszítést végezni hogy a lehető leghamarabb jóvá hagyjuk ezt a rendeletet. Már bizonyos időt elvesztettünk eddig is, a tanács már előrelépett ebből a szempontból, és úgy gondolom, hogy ha lehet kicsit ambiciózusabbaknak kell lennünk, ugye ami a szakmai kérdéseket illeti, ott merül fel annak a lehetősége, hogy a lehető leggyorsabban nem tudunk olyan tartalmat felmutatni, amiben, jó, amiben egyetérthetünk a külföldről való hozzáférés illetően. Ami a 12 hónapot illeti, a tanács is ezt javasolta. Én úgy gondolom, hogy a parlament erőteljes irányt szabhat, és 2017-ig a roaming megszüntetésével együtt be lehetne vezetni a hordozhatóságot Európában. Egy kicsit ambiciózusak vagyunk, nagyobb ösztönzésre van szükség részünkről az, illető, az érinteteket illetően, és gyorsabban lépni, hogy az európai állampolgárok elsőként élvezhessék ezt a lehetőséget Európán belül. Köszönöm. Thank you. So, Emma... Köszönöm szépen, Anna mcclark nincs itt, de Dalton kollega helyettesíti őt. Igen, én most Emmát helyettesítem ma, aki az árnyék jelentéstevőnk. Először is furcsa helyzetben vagyok. Először is szeretnék köszönet mondani azért, hogy a bizottság ezt a javaslatot előterjesztette, jó az a javaslat, köszönjük a jelentéstevőnek és a munkájukat, amit az EPP-től, a szocialistától hallhattunk, azzal nagymértékben egyetértek, persze a az ördög a résztekben rejlik, és vannak olyan pontok, amelyeket szeretnék kiemelni. Nagyon fontos az, hogy a rendelet opt-int is tartalmaz, ezért meg kell adni ezt a lehetőséget. A 3-as B-ben tartalm, tartalmazott licencikététel nem teszi, nem, nem könnyíti meg a free vereket. Úgy gondolom, hogy a verifikáció a legfontosabb ezen dosszi esetében teljes mértékben egyetetünk azzal, amit hallhattunk nem szabad időben ezt korlátozni, ez teljes mértékben aláásná ezt az egész javaslatot, hogyha csak bizonyos ideig lehetne hordozhatni ezeket a tartalmakat, pedig a hordozhatóság a legfontosabb. Ehhez az kell, hogy a verifikáció megfelelően működjön. A 16-os bekezdéssel kapcsolatban mi meg vagyunk arról győződve, hogy van olyan lehetőség, amikor nem kell verifikáció, van, aki azt mondja, hogy nem kell a hordozhatóságot összekötni egy új e, tárgyalással, a szerződésekkel. Úgy gondolom, hogy itt van egy kis ellentmondás ebben a javaslatban. Nem szeretnék, hogy a késedelem következne be az életbelépéssel kapcsolatban és Nagyon fontos e, az is, hogy a e, verifikáció megfelelő legyen, hogyha nem kell igazolni a lakát, akkor ez már határokon átnyúló. Nagyon fontos az, hogy elkerüljük a kiskapukat a rendeletben. A szolgáltatók és a jogokkal rendelkezők persze meg állapodhatnak. Például a krikettel kapcsolatban eladtak pán európai licenceket, bár lehet, hogy nem annyira érdeklődnek ez iránt. Nagyon fontos az, hogy ne blokkolják földrajzilag ezeket a tartalmakat, az elkönyvek, a zené, zeneipar is alkalmazza már ezt a módszert, de ez nem hordozhatóság, ez valami más, és nem szabad ezt így látni. Ez a legfontosabb, hogy tényleg igazi hordozhatóságot hozzuk létre, és ne helyettesítsük ezt egy pán-európai tanúsítványával, vagy licenccel, ami teljesen más. A nyolcas bekezdés sem tetszik nekem annyira. Nagyon fontos az, hogy erős legyen a verifikáció, a hitelesítés, nem vagyunk arról so meggyőződve, hogy delegált jogi aktusokra van szükség. A 3B-ben felsorolták a listát, és úgy gondolom, hogy ez elég rugalmas ahhoz, hogy a bizottságnak ne kelljen beavatkoznia. Tehát nem igazán látjuk annak az értelmét, hogy legyen egy delegált jogi aktus. Ahogy mondtam, ezek a részletek voltak, de összességében mi támogatjuk azt a megközelítést, amit a jelentéstevő alkalmazott, és szerintem sikerül majd egy jó megállapodást találnunk a végén. Thank you. Köszönöm. Liberális frakció nevében. Az Kállász um, képviselő fog felszólalni igen, a, mindig problémás a hiányzás, de szívesen ö, tudjuk egymást helyettesíteni. Először is felolvasnám az ő megjegyzéseit, aztán majd a sajátjaimat is ö, elmondom. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a véleménytervezetért, és vannak még aggájai. Először is a véleményben és más szakbizottságban is politikai nyilatkozatként a preambulumban néhány dolgot szeretnének beírni, például a területi elv. A frakciónk viszont az ilyen nyilatkozatokat nem tudja támogatni, és ebbe beleértendő a kettes módosító indítvány is. A tartalom tekintetében úgy tűnik, hogy sokan a parlamentben úgy döntöttek, hogy a tanács szövegét használják, nem pedig az eredeti bizottsági szöveget a módosítók alapjaként. Ezt el tudom köz, kö, fogadni, ez fölgyorsítja majd a három oldal egyeztetést. De a tanácsi változatban is azért még vannak olyan pontok, amelyek messze állnak a tökéletestől, illetve más dolgok hiányoznak. Időhiány miatt csak néhány témára korlátoznám a hozzászólásomat, amit szerintem tisztázni kéne a lakhely szerinti tagállam tekintetében. Ez a tanácsi szövegben és az előadó szövegében is 3B pont alatt szerepel. Hogyha pontosítani kell a lakhely meghatározását és ellenőrzését. Hogyha ez az egyszerű lista, akkor a kolléganőm véleménye szerint elégséges lenne egy ellenőrzés. Az IP címet kellene csak ellenőrizni az első regisztrációként. A frakcióm a jelenlegi szöveget nem fogadja el. Aztán az adatokhoz való hozzáférést, azt korlátozni kell a rendeletben magára a szolgáltatóra. Egyetemű kell, hogy legyen, hogy harmadik felek semmiképpen ne férhessenek hozzá az ilyen adatokhoz. Végs, végül hogy milyen módon, milyen eszközzel ellenőrzik ezeket az adatokat, ez a szolgáltatótól függ. A szöveg, tanácsi szöveg hármas nem elfogadható hiszen minden szolgáltatónak több ezer szerződése van, úgyhogy az rémálom lenne a szolgáltatók számára és a szerződő felek számára is, hogyha mindenki saját eszközt használna az ellenőrzéshez. Végül a kolléganőm több módosító indítványt fog benyújtani, más témákra vonatkozóan is, de az általános üzetete az az, hogy a rendeletet nem szabad a későbbi szerző, szerzői jogra vonatkozó rendelet első lépésének tekinteni. Az nem szabad, hogy sértse a kreatív iparnak az érdekeit. A lényeg az, hogy az európai polgárok élete könnyebb legyen. Az ipar és a politikusok nem szabad, hogy beavatkozzanak szükség nélkül a piacnak ebbe a szektorába. Hogyha a tanácsi szöveget lehet módosítani, akkor ha a tanácsi szöveg kerülne elfogadásra, az problémás lenne. Aztán a saját megjegyzéseim. Az első, az szintén az ellenőrzése vonatkozik. Úgy gondolom, hogy már elhangzott sok minden az ellenőrzéssel kapcsolatban, de azt sem szabad elfelejteni, hogy lesz másik rendeletünk is, hogyha a listába bármit beveszünk, amire mondjuk dokumentumok elküldése, beszkennelés szükséges, az nem támogatja a jövőbeni fejleményeket. Sok cégnél van már online aláírási megoldás, ezért azt kell ösztönözni, hogy a cégek az elektronikus beazonosító eszközöket használják, és ne pedig papíralapú dokumentumokat. Mm, következő megjegyzésem, illetve aggályom a rendszeres ellenőrzésre vonatkozik, IP cím vagy más eszközzel, geolokációs eszközzel. A meghatározás nem pontos. Szerintem az IP címet csak egyszer kéne ellenőrizni a aláíráskor, szerződés kötéskor, és nem a szerződés hatája alatt. Köszönöm. A GUE frakcióból van itt valaki? Nincs. Julia itt van a zöld frakció nevében, ugye? Igen, elnézést a késésért. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk a hordozhatósági javaslat tekintetében. Fontos, hogy a, az arányosságról ne feledkezzünk meg, ne állítsunk fel olyan szabályokat, amelyek bonyolultak lennének, akár a fogyasztó, akár az üzleti vállalkozók számára terhet jelentene a végrehajtása, mert azzal csak plusz terheket rólnánk a felhasználhatóságra. Valójában a hordozhatósági javaslata azt akarjuk elérni, hogy ezek a kínálatok vonzóbbak legyenek a fogyasztók számára. Jó a kiindulás az az elképzelés, hogy egy pontos határidőt kell meghatározni a hordozhatóságra vonatkozóan. Ez talán most már nem téma, hogy bárkinek csak egy szokásos lakhelye lehet, ez számomra még kérdéses, az európai intézményeknek nagyon sok olyan példája van, amikor nem teljesen egyértelmű. Például valaki rendszeresen idén munkát végez, vagy az egyik országban dolgozik, de egy másik országban lakik valójában és így elképzelhető, hogy valakinek mondjuk két olyan lakhelye van, ahol van lakás, ahol adott fizet, és ahol jelentős időt tölt el. Úgyhogy nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani, hogy a valóságot figyelembe vegyük. Tehát tényleg vannak olyan emberek, akik két országban laknak, és ezt is valahogy tükrözni kéne a javaslatban. Szerintem azt kell biztosítanunk, hogy a javaslat nem kell, hogy beton biztos legyen. Hát a legrosszabb dolog, ami történhet, Hogyha valaki visszaél a hordozhatósági rendelettel, az azt jelenteni, hogy egy tartalomért valaki fizet, amiért nem kellene fizetnia, hát azért ez nem egy nagyon súlyos kockázat. A lényeg, hogy a felhasználók számára vonzó legyen ez a piac, és hogy ne állítsunk fel olyan védzáradékokat, amelyek plusz terhet rónak a vállalkozókra, vagy kockáztatják a felhasználók személyiségi jogait. Az általános szabályok tekintetében is fontos, hogy minél gyorsabban átmenjen ez a javaslat. Szeretném megkérdezni, hogy van-e lehetőség az eredeti hat hónap elfogadására, amit a bizottság határozott meg a végrehajtás tekintetében. Ennek az oka az volt, hogy a roaming terhek felszámolásával együtt kellene, hogy életbe lépjen ez a rendelet, és így a streaming szolgáltatás vonzóbb lenne a fogyasztók számára azonnal, amikor utaznak. Nem kéne plusz díjat fizetniük. Mivel ez a rendelet relatíve egyszerű, és hogyha jól dolgozunk, akkor a végrehajtás is egyszerű lesz, kéne szerintem, hogy biztosítsuk, hogy minél előbb hatályos lehessen. András Schwab would like a quick word. András Schwab szeretne gyorsan hozzászólni. Igen, szerettem volna lemondani erről, de azért csak hozzászólok. Szerintem van itt egy dilema előttünk, mint Kalász asszony, mások is arról beszéltek, hogy ennek biztosnak kellene a jövő szempontjából is, viszont a probléma az az, hogy a hordozhatósággal kapcsolatos javaslat az Európai Unió copyright kapcsolatos előírások nem szeretné alapvetően megváltoztatni. Ezzel kapcsolatban különbözőek lehetnek a véleményeink, de hogyha elfogadjuk ezt az eljárást, akkor felmerül majd a kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt végrehajtani, hogyan tudjuk a jogi követelményeket végrehajtni, amelyek már most életben vannak a copyright szempontjából az Európai Unióban. A verifikációval kapcsolatos vita a legjobb példája ennek. Persze, hogy eh, figyelembe kell venni az, hogy életképes -e ez, de a kérdés az az, hogy ezzel a javaslattal tényleg úgy járunk el, hogy azt kérik, vagy eh, esetlegesen inkább egy olyan megoldást kéne találnunk, amely a tar- fő tartózkodási helyet valamilyen módon ellenőrzi. Én bevallom azt, hogy számomra és az én eh, adattranszferem szempontjából nem tudom elképzelni azt, hogy majd eh, a tartózkodási helyemet a, például eh, a személyigazolványommal igazoljam a szolgáltatónak, de csak arra hivatkozni nagyon sok lehetőség van az életben, és emiatt nem lehet semmit sem előírni, ez nem igazán kielégítő. Are there any other speakers on this? Valaki más kérte még szót? akkor csak néhány megjegyzést tennék én is. Hány, egy hármas csomagot kaptunk az Európai Bizottságtól a hordozhatóság, a fogyasztó jogok digitális tartalmak esetében, és szerintem itt a lehető legegyértelműbb szavazást kellene létrehozni, de értem, hogy van egy olyan fajta aggály, hogy persze szeretnénk könnyebbé tenni az emberek számára azt, hogy a tartalmaikat hordozhassák, de nem akarjuk azt a nem akart következményt, hogy mi majd korlátozzuk a különböző tartalmakat, illetve a tartalmak sok színűségét, amelyekkel szeretnék rendelkezni az országokban. Tudom, hogy nagyon sok itt a részletkérdés, de én mindenképpen a nagy teljes képet figyelve azt mondhatjuk, hogy a felhasználóknak csak 4%-e próbált hozzáférni olyan tartalomhoz, amely más tagállamban volt elérhető, és a megkérdezettek fele azt mondta, hogy őket nem érdekelte az annyira, hogy hol az a tartalom, csak jó tartalmat szerettek volna otthon. Tehát mindenképpen Támogatni kell persze azt, hogy legyen ez hordozható, de úgy kell tenni, hogy ez ne hasson ki azokra a tartalmakra, amelyeket az állampolgárok saját nyelvükön otthon kaphatnak, tehát vigyázzunk erre. Ennyit szerettem volna elmondani ezzel kapcsolatban. Visszaadom a szót Marco Zulónak. Unless the commission would like to... a bizottság szeretne hozzászólni. Oh. Marco. Nem, Márko. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszöntet mondani a kollégáknak, nagyon hasznos ajánlásokat hallottam. Szeretnék egy pontosítást tenni, már csak azért is, hogy egy félreértést eloszlassak, ez az ellenőrzésre vonatkozik. A szabályzaton belül a kritériumok meghatározásán dolgoztunk, tehát azon kritériumok, amelyek alapján a lakhely meghatározása történik, és nem pedig az ellenőrzési eszközökön dolgoztunk. Mit jelent ez? Kritériumként például vegyük a telefonszámlát. A telefonszámla néhány évvel ezelőtt még létezett, ma is létezik, valószínűleg a jövőben is lesz. Ez a kritérium. Az eszköz az más. 50 évvel ezelőtt papír alapú volt, 10 évvel ezelőtt már e-mailben is meg lehetett kapni, ma valószínűleg a telefonszámlát a mobilon egy applikációval meg lehet nézni. Tehát az, az ellenőrzés eszközének a lényegében nem mentünk bele, hiszen ez technológiailag gyorsan változhat. Véleményem szerint ez egy kiváló kompromisszum. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus jó eszköznek tartjuk ahhoz, hogy frissítési lehetőség legyen a kritériumok tekintetében, ami egy, egy kettős folyamatot lehetővé tesz, vagyis itt ebben a folyamatban az ipar és a fogyasztói szövetségek, szervezetek is részt vehetnek. Ezzel a pontosítással úgy gondolom, hogy aki attól fél, hogy esetleg rendszerességgel a kritériumokat változtatni fogják, megmondhatom, vagy megnyugtathatom őket, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert a kritériumok elég széles körben lettek meghatározva, és a kritériumok felsorolására nem szerepelnek az ellenőrzés eszközei. Úgyhogy ez a helyzet. Köszönöm még egyszer a javaslatokat. Thank you. So we'll move on to the... Köszönöm akkor lépjünk tovább, de utána szünetet tartunk. Bár itt van a bizottság. We'll move on to the next item, and then we'll take um, the solvent. Következik a következő napi rendi pont, és fél ötkor a szolvett téma. Hogy néhány percen megvitathassuk. A következő napi rendi pontunkat, ami a hálózat és információ biztonságnak az egész unióban egységes magas szintje tanácsi javaslat, irányelv, Schwab úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, kedves kollégák, nagyon rövid leszek. A téma és hálózat és információs szolgáltatás, vagyis IT biztonság, IT security, ez a téma már nagyon régóta foglalkoztat bennünket, különböző jelentések születtek erről. 2016. május 15-én a tanács elfogadta álláspontját, és így megerősítette azt a kompromisszumot, amit első olvasatban, úgy gondoltam, hogy ez a második olvasatban volt, de az első olvasatban elfogadott kompromisszumunkat e, igazából e, elfogadta. Ez nagyon fontos lépés a belső piac, illetve a kiberbiztonság e, itt összekapcsolódik itt, e, és itt főként a kritikus infrastruktúrákról van szó, nagyon sok esetről hallhattunk már a médiában. Azok az esetek, eh, amelyek eh, ehhez a megoldáshoz vezettek, ez az a LOT eh, lengyel légitársaság elleni cybertámadás volt, illetve egy osztrák telekom cég elleni támadás volt, hacker támadás volt és emiatt a telefonszolgáltatás nem működött Ausztriában. Ezek olyan esetek, amelyek megfelelnek a kritikus infrastruktúra definíciójának, és a június plenáris ülésen döntünk majd erről, illetve holnap itt a szabadságban, hogy ne fordulhassanak elő ilyen esetek. A Teleszenk francia televízió is beszámolt erről, viszont van egy olyan definíció, amiről mindenképpen szólnunk kell, ez pedig a kriptikus infrastruktúra definíciója, amely nagymetében növeli a belső piac szerepét. Sokat beszéltünk már erről a témáról, az ányék jelentéstevők Nikola Danti, Vicky Ford, Tony Groga, illetve Anthony Albrecht nagyon ö, egyetemen elfoglalták az álláspontjukat ezzel kapcsolatban. A digitális szolgáltató definíciójával kapcsolatban is tettünk azért, hogy eh, gyakorlati és eh, pragmatikus megoldást eh, kínáljunk. Ez más, mint a kritikus infrastruktúra. A nagy IT szolgáltatások szolgáltatói képesek arra, hogy információval szolgáltassanak a hackerekről, és ezért kell az illetékes hatóságokat tájékoztatniuk haladéktalanul. Szerintem sikerült ezt elérnünk, és egyértelművé tehettük azt, hogy a szolgáltatások manapság a modern világban analóg, illetve digitális módon szolgáltathatóak, de nem minden olyan szolgáltatás, amely digitálisan kínálnak, eh, azok eh, nem eh, kötődnek szükségszerűen az információs társadalomhoz. A belső piaci szabizottság illetve a belső piacnak így már lehetőséget kell kapnia arra, hogy a különböző üzleti modelleket figyelembe vegye. Lesznek itt még más kezdeményezések, majd sejtkezés jelentések ezen a területen. Úgy gondolom, hogy az a kompromisszum, amit sikerült a luxemburgi elnökség alatt elérnünk a tanácssal, ezt el tudjuk majd fogadni, el tudjuk erősíteni, az árnyék jelentéstevőknek, a munkatársnak szeretnék még egyszer köszönetet mondani. Nicola Danti. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm a szót, mondja Danti úr. Köszönet Schwab kollégának. Nagyon örülünk, hogy a tanács végre hivatalosan elfogadta ezt az irányelvet. Jó sokáig tárgyalták, és hát el is telt egy csomó idő a kompromisszumig tavaly decemberig. Úgyhogy egy kis idő már azóta is eltelt. Elégedettek vagyunk, hogy ideig eljutottunk, és hogy lezártunk egy fontos megállapodást, egy olyan javaslat alapján, amely stratégiai jellegű. Minden nap olvasunk a sajtóban olyanok, olyanokat, hogy globális rendszerre, globális biztonságra van szükség, hiszen az állampolgárok biztonsága is ettől függ. Hadd mondjam még azt el, hogy ezen a területen is nagy szükség van a biztonságra, ott van a digitális piac például. Hogyha nincs biztonságos hálózat, nincs kereskedelem, nem tud fejlődni a gazdaság, és egy csomó minden más terület, amely része ennek a nagy projektnek és ennek az ambíciózus projektnek, amely a digitális egységes piac. Úgyhogy ez az irányelv rendkívül jelentőséggel bír, és végül is nagyon messze voltunk a végleges megoldás előtt álláspontjainkat illetően. De végül is jó kompromisszumot találtunk, amelynek segítségével a tagállamok közös szabályokat találnak majd. Végül is nagyobb lesz az együttműködés, a biztonság és a hírszerzés terén is. Tulajdonképpen erőteljes elő együttműködésről van szükség stratégiai, operatív szempontból a tagállamok között, ez nagyon fontos, akár csak a kritikus szolgáltatók definíciója terén. A digitális szolgáltatás nyújtók esetében is az elkövetkezendő években szükség van egy olyan európai hálózatra, amely biztonságot nyújt az állampolgárok, a fogyasztók és az alapvető szolgáltatók számára olyan szolgáltatások esetében, amelyeket igénybe vesznek. A végleges szava előtt gyors munkára lenne szükség, hogy a stratégiai témákra ö, koncentráljunk, amelyek mind az állampolgárok, mind az európai vállalkozók számá, szempontjából fontosak. Köszönetes Schwab előadó által végzett munkáért minden munkatársal együtt, mert nem volt könnyű ez a munka szakmai szempontból egyébként nagy hatással volt a szakbizottság munkájára is, úgyhogy még egyszer köszönet értek, köszönöm. Az ECR-nek én voltam az árnyék jelentés készítője, ugye az elnök asszony. A kibérbiztonság, ami engem illet, egyre nagyobb kockázat a különböző társadalmaink számára, Különös tekintettel, hogyha kritikus infrastruktúrákról van szó, mint például a légiközlekedés ellenőrzés, vagy az energiahálózatok, vagy a pénzügyi rendszerek területe. Ez a jogszabály Európa szerte minden ország számára lehetővé teszi, hogy nemzeti szakértői csoportokat hozzanak létre, amelyek együttműködhetnek, és segít nekik majd szükség esetén, hogy a jó gyakorlatot megosszák egymás között, vagy hogyha valamilyen határokon átnyúló infrastruktúráról van szó. Rendkívül kényes tárgyalásokat folytattunk, mert ahhoz, hogy erősebbek, biztonságosabbak legyünk, össze kell fognunk. De ugyanakkor tiszteletbe kell tartanunk az egyes tagállami kompetenciákat is saját nemzeti biztonságunk terén. Nagyon nagy kihívás volt, de rendkívül sikerrel zárult ez a tárgyaláskör. És tényleg szeretnék köszöntet mondani az előadónak, Andreas Schwabnak, az árnyékjelentés készítőknek, akik rendkívül sokat dolgoztak ezen a rendkívül fontos jogszabályon. Hosszú időbe telt, holnap szavazunk róla, és Tulajdonképpen, ahogy említettem, kulcs fontosságú területről van szó, ahol a nemzeti szakértők együttműködése mindannyiunkat biztonságosabb életére lát el, anélkül, hogy nemzeti kompetenciánkról le kellene mondanunk. Úgyhogy nagyon köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a munkához. Köszönöm. Is there any other, other shadows present? Egyéb árnyék előadó közül van itt valaki? Tessék. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy nincs itt a kollégám, ezért én kell, hogy elmondjam, hogy fenntartás nélkül és pozitívan támogatjuk mindazt, amit a kolléga mondott, amit András Schwab elmagyarázott a dossziéval kapcsolatban, és gratulálunk neki. Does the commission wish to say anything? Bizottság szeretne hozzászólni? Nem? Köszönöm. Ja, de mégis. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Csak néhány szót szeretnék szólni az Európai Bizottság nevében. Nagy mértékben egyetértünk önökkel, a tárgyalások sok kihívást jelentettek, és örülünk a, a sikeres eredménynek. Úgyhogy szeretném elmondani, hogy kiváló volt az együttműködés a parlamenti csapattal, és a luxemburgi elnökség is nagyon sokat segített abban, hogy a megállapodás megszülethessen. A hivatalos elfogadás követően most ez a, az irányelv tekintetében ugye nagyon sok munka áll előttünk, illetve a tagállamok előtt, hiszen az irányelv kínálta lehetőségeket teljes mértékben ki kell, hogy használják, reméljük így lesz. Köszönet még egyszer. Elnök, köszönöm, szavazat, szavazás holnap. Most 15 perces szünetet tartom, mert egy picit gyorsak voltunk. A bizottság szakértőit is meg kell, hogy várjuk, hogy a szalvitról beszélhessünk. Akkor fél hatkor folytatjuk, fél ötkor folytatjuk. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, die Ausschuss... Kedves kollégák, folytatjuk az ülésünket. Sajnálatos módon az elnökünknek el kellett sietni egy fontos időpontjára. Ezért engem kért meg arra, hogy vezessem eh, le ezt az ülést. Remélem megbocsátja nekem azt, hogy németül fogom levezetni az ülést. A 9. napi pont ponthoz érkeztünk, az úgynevezett ellenőrzéshez, és a mai témánk a Solvit, illetve az Európai Önökért Tanácsadó Szolgálat. Meghívtuk itt az Európai Bizottságot is, és Laurence Desman van itt a bizottság részéről, és azt kérem majd tőle, Dirisman asszonytól kérem azt, hogy vezesse be ezt a témát, és utána megadom majd a kollégáknak a szót. Uh, Tisztelt képviselők, köszönöm elnök úr a szót. Köszönet a meghívásért. Nagyon örülök annak, hogy bemutathatom ezt a témát, Európai Önökké Társadó Szolgálatot, és szeretném elmondani, hogy Valentina Szuperti igazgató, aki a források igazgatója a DigiGrow-ban. Szeretném elmondani, hogy ő nagyon sajnálja, hogy személyesen nem tud itt lenni, hogy bemutassa ezt a véleményt ezt a prezentációt. Az egységes piaci eszközökről már tartott egy prezentációt néhány hónap ezelőtt, szeptemberben. És ezt követően azt vállaltuk, hogy egy rövid videót készítünk a belső piaci eszközekről. Ehhez tartozik a Solvit is, és más eszközök. A videót közzétettük, illetve a bizottságnak átadtuk a jó hír, hogy 23 hivatalos nyelven el fog készülni a videó hamarosan, és ez is segíteni fogja a figyelemfelkeltést, és rá fogja irányítani a figyelmet erre az eszközre. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az egységes piaci eszközökkel az Európai Tanácsadószolgálata és a Szolvita konkrétan arra koncentrálunk, hogy az egységes piac a gyakorlatban jól működjön. Benkowska biztosunk azt mondta a plenáris előtt májusban, hogy üdvözli az egységes piaci stratégiáról szóló IMCO jelentést, és a valós élet problémáira koncentrálunk az egész stratégia célzott kezdeményezéseket tartalmaz, gyakorlati akadályokkal, kérdésekkel foglalkozik az egységes piac szempontjából. Néhány szó a tanácsokkal kapcsolatban. A jó hír, hogy a 20. évfordulót ünnepjük idén, és a megalkotásától számítva 96-ban több mint 200 ezer állampolgári és vállalkozói főleg KKV-s kérdést foglalkozott a szolgálat. EU jogokra vonatkoztak ezek a kérdések, például az EU joggal kapcsolatos, aztán több mint 60 jogi szakértő az egész EU-ban dolgozik ebben a hálózatban. És maximum egy héten belül a föltett kérdésre választhatnak, sőt átlagban ez négy nap ingyenes a szolgáltatás, és mind a 24 nyelven működik. A leggyakrabban föltett kérdések TB jogokkal kapcsolatosak, nyugdíj, családi, egyéb jóléti szolgáltatásokkal kapcsolatos lakosok jogai, vízumkérdések, munkával kapcsolatos kérdések, diplomák elismerése, szakképzettség, illetve járművekkel kapcsolatos járműregisztráció, jogosítvány, stb. Tavaly 2015-ben a Europe Advice 22 ezer kérdésre adott választ. Ez egy a szolgáltatás normál növekedését mutatja, személyre szabott válaszokat, tanácsokat adnak, könnyen érthető nyelvezettel, ami miatt is a szolgálat az EU törvény emberi arca, hogyha így fogalmazhatunk. Körülbelül 200 ezres adatbázisunk van most már a kérdésekre adott válaszok alapján és a belső piac működésére vonatkozik ez az adatbázis részben, a meglévő hiányosságok, állampolgári és üzleti elvárások. Az adatbázis és az információ az eredeti nyelven és angolul is rendelkezésre áll, ezért könnyen felhasználható szakpolitikai fejlesztés céljára. A bizottság most értekeli azt, hogy hogyan lehet a legjobban felhasználni és hogyan lehet rendszeresen felhasználni ezt az adatbázist. Néhány szót szólnék magáról a Solvitról. Bizonyára tudják, hogy ez egy informális probléma a eszköz állampolgárok és vállalkozások számára, akik az EU jogalkotás végrehajtásával kapcsolatos nehézséget találnak, hogyha két tagállam és állami intézmények szerepelnek ebben a kérdésben. A Solvit maga is egy hálózat nemzeti szolvit központokkal működik, ezek általában a tagállami közgazgatási rendszeren belül működnek. Kulcsfontosságú szerepet játszik az egyének és üzleti vállalkozók támogatásában, az EU jogok egységes piacon történő érvényesítése tekintetében, és határon átnyúló kérdésekben is segítséget nyújt a mozgás vagy a határon átnyúló üzleti vállalkozások során. A pozitív, értekelhető az eszköz működése, és a célja, hogy a tagállamok az EU jogot megfelelően hajtsák végre. Egész erős eszközé vált, szerepe, hogy az egységes piac a helyszínen működjön. Az egyik célzott kezdeményezése az egységes piaci stratégiának, amit októberben fogadott el a bizottság, ez tartalmazza a szolvit megerősítését. Mindez része az úgynevezett Smart Compliance Pillernek, vagyis az egységes piaci stratégia intelligens megfelelőségi pillérének. A versenyképességi tanácsadá, tanács is felhívta a figyelmet a bizottságot arra, hogy a szolvit végrehajtását felgyorsítsa. Az EP is az egységes piaci rendelet elfogadásával foglalkozott a szolvittal, illetve az egységes piaci stratégiáról is jelentést készített. A bizottság a tagállamokkal és az érdekelt felekkel együtt dolgozva azon dolgozik, hogy meghatározza, hogy hogyan kell tovább fejleszteni a szolvitet. Egy konkrét elképzelés, hogy meghatározzuk a egységes piac jó működésével kapcsolatos trendeket, trendeket és problémákat. Az úgynevezett strukturális témákat kívánjuk meghatározni, ami potenciálisan az EU jog megszegésével kapcsolatos hiszen a fontos, hogy jól működjön a gyakorlatban az egységes piac. Három fő témával foglalkozunk. Az egyik, hogy a panaszkezelés megerősítése a Solvit keretében, az együttműködés intenzifikálása a nemzeti szolvét központokkal, ahogy mondtam, hogy a tagállami közigazgatási szerveken belül működnek ezek, illetve a szolgáltatás minőségének erősítése annak biztosítására, hogy teljes mértékben megfelel az elvárásoknak. Röviden szeretnék beszámolni arról, hogy hogy működik az egész. Tehát az egységes piaci eszközök a lehetséges piac kormányzati körének a része, tájékoztatás, jogi tanácsadás, probléma megoldás és közigazgatási együttműködés. Úgyhogy természetesen szoros az együttműködés ezen eszközök között. Az Európai Tanácsadói Hálózat is szorosan együttműködik a Europe Direct Contact Centerekkel, Európai Közvetlen Kapcsolatartó Központokkal, és ugyanez igaz a szalvétre is. Olyan eset, ami a szalvitan keresztül fölmerül, hogyha nem a szalvithoz tartozik, az közvetlenül át tudják adni a tanácsadói szolgálatnak, illetve függ, eh, fordítva is, hogyha az Európai Tanácsadói Szolgálat eh, egy kérdést nem tud kezelni, vagy nem az ő kompetenciájába tartozik, azt átadja közvetlenül a szalvétnak. Néhány sikersztoriról is szeretnék beszélni. Nagyon sok ilyen van. Egy kis füzetet is készítettünk a Szalvit sikertörténeteiről. Ez 2014-es, de még mindig relevánsnak tartjuk a Europe advice együtt. Néhány az utóbbi esetben fölmerült eset egy máltai vállalkozó Máltán kívül folytatja a vállalkozását, jogi tanácsot kért arra vonatkozóan, hogy hol kell megfizetni a helyát. megkapta a választ, hogy hogy kell eljárnia, az Európai Tanácsadó Hálózattól megkapta a választ. Ez egy olyan válasz egyébként, ami segített az üzleti vállalkozónak, hogy az üzletvezetése során a szükséges lépéseket megtegye szolvita kapcsolatosan, például a szakmai végzettségek, egy spanyol orvosnak segített, hogy elismerjék a képzettségét egy másik országban két héten belül, emberek szabad mozgása egy bolgár tanácsadó segített, aki Luxemburgban dolgozik, itt 8 hétre volt szükség a megoldáshoz, szolgáltatások szabad mozgása egy vállalkozónak segített Franciaországban a Solvit, áruk szabad mozgása, eh, az a gépjármű regisztrációs, diszkriminációs kérdések, egyéb társadalombiztosítási kérdések ebben a füzetben, ahogy mondtam, vannak ilyen példák. Végül az egységes piaci eszközök bizonyították, hogy nagyon hasznosak, hatékonyak, annak érdekében, hogy a helyszínen az egységes piac működjön. Ezért azon dolgozunk, hogy megerősítsük az egységes piaci stratégia keretében ezeket az eszközöket. Egy egységes digitális ablakot is próbálunk felállítani az állampolgárok és a vállalkozók számára. Ez egy online portál lesz, és az összes egységes piacsal kapcsolatos információ, tanács, probléma megoldás fönt lesz ezen az oldalon, és az egész EU-ban határon átnyúló üzletek tekintetében támogatást fog nyújtani. Ez az egységes, digitális egységes piacra fog vonatkozni. Ezen dolgozunk most, hogy ezt a projektet megvalósítsuk. Természetesen az Európai Tanácsadó Szolgálatnak és a Szolvidnak is jelentős szerepe lesz majd ebben. Ezt így szerettem volna elmondani. Biztos vagyok benne, hogy a szakbizottságuk támogatni fogja a szolgáltatások megerősítését, és szeretnék köszönetet mondani már előre is a támogatásukért, és köszönöm, hogy meghallgatták a prezentációmat. I'm sure members have questions. I, I'm sorry that I... Biztos vagyok benne, hogy a képviselőknek lesz kérdésük. Elnézést, hogy csak most ugrottam be, tehát több statisztikai adatot vártam a bizottságtól a bevezetőben. Ön a legfrissebb jelentésről számolt be a bíróság részéről, egy negyedéves jelentésről, elnézést. Vagy arról volt szó? Válasz. Bevezetőmben az alap számok gyakorlatilag a létrehozása óta 200 ezer kérdésről volt szó, a, az első eszköz esetében most 200-nál tartunk, vagy 22-nél. Persze a negyedéves jelentésekben részletesebb számadatok is megtalálhatók. Úgyhogy például, ha vesszük a 2016-os év első negyedévét, az 500 az 5700 valahány esetből 740 érdekes eset került be a jelentésbe, mert minden kérdésre a jelentés azért nem foglalkozik, ez csak példa volt. Az első negyed évben kb. 6000 kérdést válaszoltunk meg. Aztán ezt a negyedéves jelentések elemzik a megfelelő főcímekben, illetve a részletekkel együtt a kérdések esetében, hogy milyen gyorsan válaszolták meg ezeket, stb. stb. Elnök, a kérdésem tehát a következő. Nyilván a szóvidba több kérdés érkezik. Hány esetben sikerül megoldani a feltett kérdéseket a szóvidban? És vannak -e olyan területek, ahol maradnak nyitott kérdések, mi a helyzet a különböző tagállamokkal, és ha maradnak nyitott kérdések, mit tettünk annak érdekében, hogy a határokon átnyúló információ rendelkezésre álljon. Mert amikor beszéltem emberekkel a Szolvitról, azt mondták, hogy nagyon sokat segíthet, de aztán vannak más esetek, amikor kevésbé. Tehát mit tehetünk ennek érdekében? Ki szeretne még kérdést feltenni? Tessék. Köszönöm, elnök asszony. Igen, valóban számíthat a támogatásunkra, de ugyanakkor szeretnénk, hogyha felvállalnak a felelősséget is annak érdekében, hogy ezek az eszközök Figyel rám, igen? Jó. Tehát először is, hogy felhasználóbarátok könnyen hozzáférhetőek legyenek. Ez volt az én kérdésem tavaly is, amikor ott voltam a Europe Advice honlapon, nem volt világos, hogy az egyes szolgáltatások milyen kapcsolatban vannak egymással. Most már láttunk némi előrelépést, de még azért nyilván van még tennivalunk, hogy felhasználó barátabb legyen. Aztán, jó, hogy vannak eszközeink, mindenki tud róla. De mit tehetnénk többet annak érdekében, hogy többen tudjanak róla? hogyha mondjuk a brüsszeli társasággal beszélgetek, igen, mi tudjuk, hogy létezik ez, de a kérdés az volt, hogy mi a helyzet a tagállamokban, hogyan lehetne többet tenni annak érdekében, hogy az állampolgárok tudjanak arról, hogy ez a két eszköz rendelkezésre. Tehát azt szeretném tudni, hogy tavaly óta mi történt, ami önöket illeti annak érdekében, hogy ezt a két eszközt ismertessék. Elnök. Van még kérdés? Nincs? Akkor a bizottsági lehetőség. Köszönöm, elnök asszony. Ami a szolvitot illeti. Azt mondanám, hogy ami a siker történetet illeti, 80%-os az arány. Ami a fennmaradó 20%-ot illeti, itt általában olyan esetekről van szó, ahol mi úgynevezett struktúrális kérdésekről beszélünk, EU törvények megsértéséről, ahol további munkára van szükség. A következő kérdés, szeretnénk-e népszerűbbé tenni a szolvitot, teszünk-e ennek érdekében eleget? A válasz igen. A bizottság minden más lehetőséget megvizsgált a bizottságon belül, de a tagállamok részéről is. Tehát folyik egy dialógus a bizottság és a szolvit központok között, annak érdekében, hogy tagállami szinten mit lehet még tenni annak érdekében, hogy potenciálisan javítsunk a helyzeten, vagy ha szükség van rá, önnek megfelelően alakítsák a jogszabályaikat. Ez igaz az illetékes bizottsági szolgálatokra is. Ha egy mód van rá, próbálunk strukturális kérdésekre megoldást találni. Aztán, ami azt a tényt illeti, hogy ezen eszközöknek még barátabbnak, hozzáfértőbbnek kell lennie, megköszönöm a kérdését, illetve hogy felvetette a különböző szolgálatok közötti kapcsolat problematikáját. Igen, próbálkozunk az úgynevezett cascade approach megoldásán, hogy ha a portálon nincs meg a válasz az állampolgárok számára, akkor a Europe Advice-hoz tereljék őket, ha a kérdés még összetettebb, és két tagállamról van szó, EU szabályokról, hatóságokról, akkor az irányelvnek kell ezt megoldania. Úgyhogy jelenleg még egyenesebb megoldást keresünk ebből a szempontból, annak érdekében, hogy az állampolgárok és az üzleti vállalkozások először a Europe, Your Europe-ra kerüljenek, és aztán máshova. Sokszor nagyon sok kérdés a Your Europe Advice hálózaton kerül hozzánk, és meg, meg is lehet oldani ezeket ezen belül. Úgyhogy ezeket a linkeket még hatékonyabbá, felhasználóbb, barátabbá kívánjuk tenni az állampolgárok, illetve a vállalkozások számára. Ami az eszközök láthatóságát illeti, szélesebb körben való ismertetését. Hát sok erőfeszítést tettünk ennek érdekében, reklámoztuk őket, az új, modern kommunikációs eszközök elnevezésével, hogy a Your Europe portált optimálisá tettük, a keresést is. Abban az esetben, hogyha egy állampolgárnak kérdése van, akkor azt feltehesse a Google vagy más hálózat segítségével, és aztán automatikusan átkerüljön a Your Europe portálra. Egyébként az eredmény egészen jó lett, mert egyre többen jelentkeztek be a Your Europe portálra. Most már havonta több mint egy millióan kerülnek ide, ez azt jelenti, hogy több mint 12 millióan éves szinten és a számok csak növekvő tendenciát mutatnak. Ezen kívül aktívak vagyunk a Facebookon, más szociális médián, mint a Twitter például. A közelmúltban egy csetet is szerveztünk a szakmai minősítésekről, a Your Europe portálon, a Your Europe Advice szakértőivel, is, meg kell mondanom, hogy igen sikeresnek bizonyult ez a kezdeményezés. Több mint két ezren vettek aktívan részt ebben az eszmecserében. És közvetett módon még sokkal többen is, úgyhogy eléggé sikeresnek bizonyult ez a kezdeményezés. Ezek azok a példák, amelyekkel illusztrálhatom, hogy hogyan kívánjuk ezeket az eszközöket még hatékonyabbá tenni, még hozzáférhetőbbé az állampolgárok, illetve az üzleti vállalkozások számára. Való igaz, hogy más és más közönség, cél, kitűzés valósul meg. Az európaiakat főleg a tagállamokban az egyes szervezeteket célozzuk meg, ahol próbáljuk a figyelmet felhívni ezekre az eszközökre a különböző kontaktpontok segítségével például. De aztán ott van a szélesebb körű közönség, és úgy gondoljuk, hogy itt talán a szociális médiákat kellene használnunk, mert ez volna a legalkalmasabb arra, hogy ösztönözzük az embereket arra, hogy tessék, használják ezeket az eszközöket még aktívabban. Köszönöm. Elnök, mi a helyzet a különböző országokkal? Az összes többi eszköz terén, nem csak a Your Europe és nem csak a Solvit vonatkozásában. Mi a helyzet, hogyha egy országban, egy bizonyos területen piros jelzés kezd villogni. Mi történik? Mert úgy tűnik számomra, hogy egyes területek, amelyek pirosan villognak, úgy is maradnak. De hogyan tehetnénk annak érdekében valamit, hogy itt nyomást gyakoroljunk a megoldás érdekében? Valóban mindig lehet javítani a dolgokon a tagállamok szempontjából, hogy minden belső piaci eszközt nyomon követünk, a belső piaci eredménytáblán keresztül. Van egy úgynevezett jelzőlámpa táblázatunk. Nem tudom, hogy mi történik a piros jelzésnél, de a zöld jelzésnél tudom, hogy mi történik. Nyomon követjük ezeket az eszközöket. Úgy véljük, hogy ez segít abban, hogy egymásra gyakoroljanak nyomást a tagállamok így, amikor létrejött az eredménytábla, és elég hamar közreadjuk ezt ebben az évben. Jelenleg a bizottságon belül konzultálunk erről a szolgálatok között, de amikor meg lesz a végső döntés, akkor azt közreadjuk, és ha közreadjuk ezt az eredménytáblát, akkor ez egyfajta nyomást fog gyakorolni a tagállamokra, össze tudják hasonlítani eredményeiket egymással, és mi továbbra is a párbeszédre fogunk törekedni minden találkozónkon a tagállamokkal, a hálózatokon keresztül. Az Európai Bizottság rendszeres találkozókat tart, kétszer találkozunk évente különböző workshopokon. Évente egyszer ez Brüsszelben van, a következő alkalommal egy másik tagállamban, így a különböző kérdésköröket megvizsgáljuk, hogyha van valamilyen uh, külön pont, akkor azt is fel lehet vetni. Az Európa Nökiet tanácsadó szolgált kapcsán is találkoztunk a hálózattal. Ez is egy lehetőség nem csak az oktatást képzés szempontjából, hanem annak szempontjából is kiemeljük az esetleges nehézségeket. Tehát igazából egyfajta egymásra egymásra gyakorolnak nyomást a tagállamok így, és örülnénk, hogyha jobban össze lehetne hangolni a munkánkat a szabizottságukkal, hogy ennek érdekében, hogy jobban át tudjuk adni az üzenetet a tagállamoknak elnök. Ha javasolja azt a titkárságnak, azt, hogy vizsgáljuk meg, hogy hogyan lehetne valóban a tagállamokra egy gyakorolni, hogyha kijön majd az új eredménytábla, az új jelzőlámpa, akkor jó lenne, hogyha a itteni képviselőket is tájékoztatnák arról, hogy a tagállamok hogyan szerepelnek. Látnánk a teljes térképet, és mi képviselőként azt is látnánk, hogy a saját országunkban mi történik, mert mi jó vagyunk, jók vagyunk abban, hogy felelősségre vonjuk a tagállamaink kormányait arra kérem, hogy mindenképpen tájékoztassák a képviselőket arról, mi történik tagállamaikban. Bizottság, igen, ezen leszünk, és továbbra is megpróbálunk majd bilaterális találkozókat szervezni az érdeklődő képviselőkkel, és így próbálunk majd az adott tagállamokra nyomást gyakorolni. Köszönöm szépen ezt a javaslatot, elnök, köszönjük szépen, szerintem ezzel véget ért a mai ülésünk holnap fél tízkor kezdünk.